Ebert Szezák képviselőt küldik Andrej Duda helyett június 11-e óta ezzel a hatállyal. Az Európai Parlament Csezák képviselő lemondását figyelemeszi, és szeretettel köszöntjük az új képviselőt a személyzeti szabálynak megfelelően. A seguito delle dimissioni del Germánoi Glezos képviselő lemondása után az Európai Parlament az ő helyét, amely 2015. július 8-a óta szabad, erről tájékoztattuk az érintett nemzeti hatóságokat. Marit Paulsen képviselő a lemondása után 2015. szeptember 30 ai hatállyal erről is tájékoztattuk az illetékes nemzeti hatóságokat. Arról is szeretnék tájékoztatni, hogy a jogi ügyekkel foglalkozó szakbizottság 2010